1500, azaz kétszer annyi filmet állítottak elő Európában 2014-ben, mint Amerikában, ugyanakkor pont a nézők szám tekintetében pont fordított a sorrend és az arány. A legtöbb európai filmet csak abban az országban mutatják be, ahol forgatták, sok európai országban nem jut el egy más tagállam filmje. Ez szerintem így 21. században tartatatlan. A nézőszámot is valahogy uh, javítani kell. Hiszen kíváncsiak vagyunk egymásra, a szomszédainkra, egymás kultúrájára és filmjeire, ezért kell előmozdítani az európai filmipart. Nem csak a moziban néznek az emberek ma már filmet, egyre többen másképp fogyasztják az európai filmipar termékeit, például a video on demand egyre jobban terjed. Ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Az Európai Filmiparnak éppen ezért olyan audiovizuális szolgáltatási csatornákat kell kiépítenie, amely segítheti azt, hogy az európai nézők bárhol szabadon hozzáférjenek ezekhez a kiváló európai filmekhez, bármilyen platformon is akarják ezeket megtekinteni. Egy stimuláló környezetet kell teremtenünk annak érdekében, hogy mind gazdasági, mind kulturális lehetőségeket valóban kihasználja az európai filmapar. A szinkronizálás, illetve a feliratozás nagyon sokat segíthet abban, hogy más országok filmjei is eljussanak az európai polgárokhoz. Ebben például pont segíthetünk, hogy lefordítsuk e, ezeket a, segítsünk lefordítani ezeket a filmeket más nyelvekre is. Az Európai Filmfásztalik Karovivári e, Berlin vagy Kán nagyon sokat segítenek, vagy az Európai Parlament által beindított Lux díj nagyon sok emberhez eljutott filmeket. Az Ida című ö, lengyel film jó példája ennek. Lengyelországban nem volt sok néző ennek a filmnek, mégis nagy siker lett, miután az európai díjakat és az európai oszkárt megkapta. Persze mindehez pénzre van szükség, azt hiszem mondanom sem kell. Ezért a média program különösen fontos. Az európai beruházási alapból is meg kell találnunk erre a forrásokat. Hiszen azt hiszem, hogy mindannyiunk érdeke, hogy minél többen megtekintsék az európai filmeket, a média oktatás, felvilágosítás, a média ismeretek tanítása a fiatal korban el kell, hogy kezdődjön. Meg kell tanítani az európai fiataloknak azt, hogy hogyan viszonyuljanak kritikusan a kulturális termékekhez. Azt hiszem a jövő generációi szempontjából nagyon fontos, hogy a korábbi művek digitalizációja meginduljon, a kötelező, mint a letéti könyvtárak esetében, azt hiszem a filmek esetében is egy hasonló rendszert kell létrehozni, hogy digitális archívumok kötelező tételével sokat segíthetünk. Az Európai Filmforum is egy hasznos eszközünk lehet ebben a folyamatban, és megfelelő jogalkotási javaslatokat is várunk az Európai Bizottsággal, amiben az Európai Parlament is fontos szerepet játszott. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Venta kolléga. Tisztelt kollégáim! Tulajdonképpen 11-kor abba kellene hagynunk a munkát. Azt mondtam, hogy még egy pár hozzászólót fölveszek a spontán felszállók listájára. Elnézést kérek, hogy a kettőn kívül, aki először jelentkezett, nem tudom másnak megadni a szót. Kaputó és Adinolfi kollégák tudnak csak hozzászólni. Először Kaputó kollégája a szó il rafforzamento della tutela del copyright. a szerzői jogok erősítése nagyon fontos, ugyanis így szeretnénk a kreatív kapacitásokat növelni Európában. Ez fontos a mozi világa számára. Itt nem csak a művészeti vagy intellektuális kompetenciákról van szó, a gazdasági komponenseket is figyelembe kell venni. A gazdasági növekedésről is szó van, ez munkahelyeket teremt, ez segíti az innovációt, a digitalizációt, de ehhez megfelelő egyértelmű szerzői jogokra van szükség, azért, hogy a művészek is egy egyértelmű kerettel rendelkezzenek, és megfelelő kártérítést kaphassanak. Természetesen a digitális pluralizmust kell támogatni, ugyanakkor meg kell védeni a magánélethez való jogot is, a személyes szférát, modernizálni kell a szabályokat, annak érdekében, hogy a szerzőjogokat, illetve a személyes jogokat egy kalap alá lehessen vonni. Köszönöm, Andolfini kollega következő. Köszönöm elnök úr. Én a képzettségem révén nagyon is jól ismerem az audiovizuális ágazat problémáit. Például olyan kulturális vállalatok nem tudnak hozzájutni a hitelekhez, akiknek szükségük van rá, mert az Európai Bizottság erre nem találta meg még a megoldást a, az európai mozit filmgyártást védenünk kell, de attól is védenünk kell, hogy a 10%-os kötelező e, arány ellen a nemzeti nemzeti ö, ö, derogációk létezzenek. Például Olaszországban ö, Walt Disney ö, filmekkel kapcsolatban alkalmaztak derogációt, már pedig az ilyenfajta hozzáállás az európai művészek kárára történhet csak. Az európai kultúrát terjesztenünk kell, és védenünk kell, meg kell teremtenünk az egységes európai digitális filmpiacot. Köszönöm szépen, Hogan biztos úré a szó. Köszönöm önök úr. Az Európai Bizottság üdvözlő ezt a jelentést, az európai film a digitális korban egy fontos téma, is az ajánlásokat is fontosnak tartjuk. Venta úrnak pedig köszönjük, hogy elkészített ezt a jelentést, amely egyébként megfelel annak, ahogy az Európai Bizottság látja az európai film ágazatot. Erő adtunk ez 2011 májusában egy közleményt a parlament és a bizottság számára egyaránt fontos az európai filmipar. Egyetértünk abban, hogy az európai filmágazat fő gyengesége Amerikával szemben az, hogy nem tudja elérni, nem tud elérni annyi nézőt, mint az amerikai. 2013-ban 1500 film készült Európában, és ezeknek csak egy nagyon kis részét mutatták be azon az országon kívül, ahol készültek. A nyelvi és kulturális akadályokon kívül más bajok is vannak. Jellemzően nemzeti regionális közpénzből készülnek ezek, és egyszerűen az európai filmcégek, filmforgalmazó szerjesztő cégek száma igen alacsony. A digitális technológia azonban óriási lehetőségeket kínál számunkra. Éppen ezért az Európai Filmfórumot beindítottuk, amely alapvetően egy asztalhoz ülteti az érintetteket, és segítheti az európai ágazatot abban, hogy több nézőhöz jutassák ezek a filmeket. A köz, a film ágazat szereplői, az állami szervek, regionális szervek, itt arról tárgyalhatnak, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az európai filmterjesztést, hogyan tudtunk új üzleti modelleket és munkamódszereket kidolgozni, amely reagál a digitális forradalomra. A közvélemény felvilágosítását hogyan tudjuk elérni, az audiovizuális ágazat iránti érdeklődést hogyan tudjuk valahogy egy kicsit javítani, illetve általában a szerző jogokat hogyan tudjuk úgy átgondolni, hogy ez is segítse az Európai Filmapart. Az Európai Filmforum különböző formátumokat legyen az workshop, konferencia, minden lehetőséget megragad, de az Európai Filmfórum Brüsszelben jövő év első negyedévében szervez egy óriási eseményt, az Európai Bizottság ebben aktív szerepet játszik illetve ne feledkezzünk meg a Kreatív Európa média összetevéről. Ez a program ugyanis továbbra is fontos szerepet játszik abban, hogy az európai filmek határokon túl is terjesztésre kerüljenek, az európai mozik hálózatán keresztül, illetve az európai tévécsatornákhoz is eh, eljutatja ezeket a filmeket. A közelmúltban eh, kezdtük el azt, hogy egyszerre eh, lát napvilágot egy film több országban, illetve digitális formátumban is. A Kreatív Európa programon belül megpróbálunk olyan indulótőkével is segíteni kreatív cégeket, amelyek majd biztosítatják azt, hogy ne csak állami pénzekből készüljenek Európában filmek, talán egy kicsit az amerikai modellhez tudunk itt alkalmazkodni. Ez egy fontos új pénzügyi eszköz, amely a kreatív kis cégeket segíti az adóvizelőságazatban. Elnök úr, zárásképpen elmondanám tényleg csak röviden, de annál gyorsabban, hogy a kreatív ágazat, például a filmipar fontos, hogy továbbra is újító jellegű maradjon. Ehhez a Kreatív Európa Média Program minden segítséget megad majd az elkövetkezendő években az Európai Bizottság segítségével. Köszönöm szépen, Bizel, lezártuk ezt a napi rendi pont.